vous le voulez bien. Akkor, hölgyeim és uram, megnyitom a rendkívüli ülésünket. A 2017-es költségvetést késve kaptuk meg, eltérően a hagyományoktól. Ugyanis ezt a költségvetést a biztosok kollégiuma május közepén kellett volna, hogy elfogadja, és azonnal meg kellett volna, hogy a parlament megkapja. Megérkeztek a kollégák, tehát megnyitottam az ülést, és azt mondtam, hogy a 2017-es költségvetést késve, nagyon késve kaptuk meg, arra lett volna szükség, hogy június 30-a előtt megkapjuk. Hát valószínűleg ez azért volt, mert a Brexit-tel kapcsolatos népszavazást június 23-án bonyolították le. Gordjeva asszony előadása ezzel kapcsolatosan nagyon rövid volt, és azt mondtuk, hogy a költségvetés tervezett tartalmáról lesz egy eszmecsere. Hogyha nincs semmiféle ellenvetésük, akkor az napi rendet elfogadottnak tekintjük. A koordinátorok arról döntöttek, hogy, hogy a Regi Bizottság egy saját kezdeményezésű jelentését meg fogja vitatni majd az 54. cikk értelmében, de most a 2017-es költségvetéssel foglalkozunk, és megadom a szót Jens Geyer úrnak, ő a előadó, ez a fő előadó e témát illetően. Ugye azt látjuk, hogy nagyon e, jelentős módon csökkentek a kifizetések, és és a váratlan kiadások terén is beterveztek, előrányoztak kötelezettségvállalásokat, most pedig megadom a szót az előadónak. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Késve érkeztem a terembe, mert még egy kicsit átnéztem a jegyzeteimet, de sajnos nem tudok egy teljes körű előadást tartani. Ez a dosszié nagyon bonyolult, azonban néhány tendenciára már rá lehet mutatni. Néhány kérdésre, néhány ö, problémára, amelyekről mindenképpen beszélni kell. A ö, többi frakcióból megkaptuk már a különböző véleményeket és véleménytervezeteket. Mindenképpen együtt kell működnünk az egy, egy, egy négyes fejezeteket részletesebben tanulmányoztam az egy, egyessel kapcsolatosan, amikor a költségvetésről már szó volt, akkor azt, mondjuk, azt mondtuk, ugye, hogy nagyon limitált a más, 80 millió euróról van szó a különböző főbb tervezeteket, úttörő munkákat kell finanszíroznunk. Ez egyfajta kozmetikai márzs. Erről már tettem említést önöknek. Meg kell nézni, hogy nem lehetne -e esetleg a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatosan a plafont alapul venni, ezzel kapcsolatosan vannak fenntartásaim, azonban ezt is el kell mondani. Ugye tudjuk, hogy a unió politikáját meg kell védeni, de milyen típusú mobilizációval lehet ezt megtenni. Ugye mindent kell finanszírozni, azonban a költségvetés hát így is elég szűk. Vannak előkészítő intézkedések, amelynek, amelyeknek az összege nem igazán magas. Ugye itt a különböző kutatásokat kell finanszírozni a védelmi politika terén. Hát majd meglátjuk, hogy mit is lehet tenni. Azonban úgy gondolom, hogy ezek az úttörő jellegű tervek nagyon költségesek lesznek. Viszont elégedett vagyok azzal a tényjel, hogy 11 százalékkal nőttek a kötelezettségvállalások, és szinte ugyanennyivel a kifizetések. Természetesen meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezeket a pénzösszegeket felhasználni, és hogy azok megfelelnek-e a prioritásainknak. Ami fontos ebben a kontextusban, az, az, hogy a stratégiai beruházások európai alapjáról is szólni kell. Ez a költségvetés előirányoz két egész milliárdos előirányzott pénzösszeget. Aztán 620 milliót látunk a Horizont 2020-as programmal kapcsolatosan a parlament kritikával élt a költségvetési eljárás során, és el kell gondolkodni arról, hogy a különböző programok terén hol is lehet takarékoskodni. Ami engem érdekel az az, hogy a frakciók véleményét megismerhessem. Az Ekon bizottságból a kollégáink kritizálták az EFSZ-vel kapcsolatos tevékenységet. Tehát ez az EFSI, ez a stratégiai beruházások európai alapja, E, ennek a teljesítményét kritizálták, nem igazán a finanszírozás, nevezetesen, hogy ezt az alapot hogyan finanszírozzuk. Vannak olyan kérdések, amelyeket még nem tudtunk kielégítő módon megoldani, de nem is lehet megoldani kielégítő módon bizonyos kérdéseket, mert fel kell tenni ő, például azt a kérdést, hogy az Európai Beruházási Bank tevékenysége hogyan kapcsolódik ehhez az alaphoz? Vannak saját közös kezdeményezéseink. De mindenképpen meg kell várni a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatos beszámolót, és reagálni kell. Csak akkor reagálhatunk, hogyha ezt a jelentést meghallgatjuk. Lesz a bizottságnak is a stratégiai alapal kapcsolatosan egy jelentése. Nem hiszem, hogy a költségvetésből ki kellene venni ezen alapok költségvetéseit, de úgy gondolom, hogy döntést kell hoznunk, el kell gondolkodni annak a lehetőségéről, hogy eh, esetleg tartalékba tegyük ezeket a pénzösszegeket. Addig, ameddig nem találjuk meg a megoldást, a válaszokat. Ez a kettes eh, kategóriával kapcsolatosan, kettes fejezettel kapcsolatosan, aztán a az előirányzott összegeket illetően azt látjuk, hogy csökkenések vannak, aztán a mázsot illetően 1,3 milliárd, 650 milliót irányoztak előre a váratlan kiadásokra. Még 2014-ből vannak elmaradt kötelezettségvállalásokat, vállalások, aztán 2016-ra vonatkozóan voltak a mezőgazdaságban növekedések a kifizetésekben, aztán ott van a tejkvótával kapcsolatos pénzösszeg, a fennmaradó pénzösszegeket mindenképpen a mezőgazdaságban kell elkölteni. Ennek az ágazatnak szüksége van pénzre, finanszírozásra. Meg szeretném vizsgálni azokat a javaslatokat, amelyek a fenntartható halászattal kapcsolatosak. Mindig azt mondjuk, hogy az uniónak úgy kell eljárnia, hogy a fejlődő országokban a halászatnak is legyen perspektívája. Ez csak akkor lehetséges, hogyha a fenntartható halászatot a partnereink számára dotáljuk, támogatjuk itt nem igazából a fejlődő országok problémáiról van szó, hanem arról, hogy milyen típusú fenntartható halászati politikát akarunk, megvannak-e a megfelelő támogatások, a hitel lehetőségek, mert hogyha nincs pénz, amelyet fel lehet használni, ez senkinek sem lesz jó halászok számára sem. Hogyha egy közös halászati politikát akarunk, akkor természetesen ennek is korrekt módon kell működnie. Ami a LIFE-ot illeti, itt a hitelek sokkal magasabbak, mint 2016-ban. Nem tudjuk, hogy a tanács mit fog dönteni, mert a tanács az az utóbbi évben ö, csökkentette a life kapcsolatos kiadásokat, ami a négyes fejezetet illeti, azt látjuk, hogy megint csak a mezőgazdasági ágazatra vonatkozóan a múlt évben jelentős volt a, kiadások összege, most egy csökkentésre került sor. A múlt évben 36%-os volt a növekedés, minnyáján emlékszünk arra, hogy mi volt a helyzet, most azonban 8,5%-os a csökkentés, ez azt jelenti, hogy még mindig a 2016-os összeg szintjén vagyunk valahol. És a a helyzet hát elég rémes volt összességében. Most fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mit lehet megszüntetni a márzson túl. Hát vannak kétségeim. Együtt kellene megnézni a kifizetések helyzetét. 2016-os alapokat figyelembe véve gyorsan kellene dönteni mindenképpen csökkenteni kell bizonyos területeket, de a, a menekültek számára viszont valamit tenni kell. Ugye az empirikus adatokra kellene támaszkodnunk, a bizottságnak eh, a különböző javaslatait persze óvatosan kell mm, vizsgálni. Ami a menekülteket illeti, Törökországgal kapcsolatosan önök is tudják, hogy az Európai Unió 750 milliót irányzott elő, és a bizottság ugye a, az előcsatlakozási támogatás is belevette ebbe az összegbe. 72 millió a DCI-ból van ez a demokrácia eh, eszköz, aztán a stabilitás és béke program 60 eh, milliót utalt át. Meg kellene nézni azokat az intézkedéseket, amelyeket már finanszíroztak, és esetleg ezeket az eszközöket mind Törökország felé irányítjuk. A szomszédsági politikával kapcsolatos összegek a 2016-os év szintjén maradnak, a mediterrán programmal kapcsolatos előirányzatok 2%-kal csökkennek, a palesztinek számára pedig 7%-os lesz a csökkentés a londoni konferencia ígéretei ellenére. Libanon, Jordánia, ugye sok menekültet fogad be, tehát ezeknek az országoknak támogatni kellene. Ugye van egy országban támogatjuk a menekülteket, és a többiekben nem. Az Európai Unió fejlődése szempontjából mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy igenis lesz új melekült áramlat, és azok, akik a palesztin menekültekkel foglalkoznak, e, azok ezt tudják. Ugyanis elhagyták a területeiket, és ugye az az alapfeltétel, a hipotézis, hogy az unra unra meg fogja oldani a problémáit, és hogy a palesztin gyerekek tanulhatnak, iskolába járhatnak, tehát sokkal többet várnak az Európai Uniótól, mint különböző pénzcsökkentéseket. Azt látjuk, hogy 2016-ban a humanitárius támogatásokat, segélyeket jelentős mértékben növeltük. Ez nem kell, hogy problémát okozzon az új költségvetésben, ugyanis a tartalékból a váratlan kiadásokra mindenképpen mm, át, átirányozhatunk összegeket a humanitárius segélyekre. De fel kell tenni a kérdést, hogy csak is a ö, ebből a tartalékből finanszírozzuk ezt, vagy, vagy másból is. Ennyit akartam elmondani összességében a három szakaszsal kapcsolatosan, de mindenképpen több pénzt kellene mobilizálni. Hogyha arról döntünk, hogy több pénzt mobilizálunk, akkor erről is beszélni kellene egy másik alkalommal. Köszönöm szépen a titkárság segítségét. Köszönöm szépen, tisztelt előadó úr. Ezen első elemzés kiegészítéseképpen, ami a többi fejezetet illeti, Tahon úrnak adom meg a lehetőséget, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Ami az összes többi fejezetet illeti, szakaszt, elnézést, a parlament a legtöbbet elfogadta, és még mindig folynak az eszmecserék a bűróval, hogy az eljárási szabálynak megfelelően minden cikk megfelelően alakuljon. Őszintén be kell vallanom, hogy az összes többivel kapcsolatban még talán korai lenne, hogy véleményt alkossak, mert az összes többi európai intézményen múlik, a régiók bizottságától kezdve egészen a bíróságig. És a bizottsági javaslatot elemeznem kell, hogy megvizsgáljam azokat a kérdéseket, problémákat, amelyeket igen magas szinten felvetettek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Ennyit kell, hogy most elmondjak. Ha bármi kérdés lenne, tízből kilencre, egyszerűen képtelen lennék válaszolni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, hogy eloszlatta kételjeinket. Jövő héten találkozunk a parlament főtitkárával, aki egyes kérdéseikre válaszolni fog. Most pedig az árnyék jelentéskészítőkhöz fordulok a 2017-es költségvetés témájában. Az első körben mondják el véleményüket. Fernandez úr kezdi. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Az első benyomásaimról szeretnék csak beszámolni, bár nem én vagyok az árnyék jelentés készítő, Moresz kollégának a plenárisra kellett ugyanis mennie, az ő álláspontja nem ellentétes azzal természetesen, amit most én el fogok mondani. Nos, látjuk, hogy a kifizetéseket illetően 6,2%-os visszaesés van a költségvetésben 2017-re. Ez egy nagyon egyszerű dolgot jelent, nevezetesen, hogy a többéves pénzügyi keret nem olyan tempójú, mint amilyennek kéne lennie. És a tagállamokat arra kell felkérni, és a bizottságot is, hogy a több éves pénzügyi keretet hajtsa végre, a 2014-20-ast. Ez nagyon sok problémát fog felvetni nekünk, ugyanis negyedik éve 2014 óta a kifizetések terén óriási problémákat fog felvetni 2017 után. És egyértelműen kell fogalmazni, és már is ezt az üzenetet közvetíteni nevezetesen, hogy a több éves pénzügyi keret késlekedik, fel kell gyorsítani, és hogy ez a visszaesés, amelyet tapasztaltunk a kifizetések terén, végül is azt eredményezi, hogy meg kell érte keményen fizetnünk, meg kell majd emelnünk ezeket az összegeket. Nos, azért késlekedünk, mert administratív problémák ö, merültek fel a folyamat során, vagy a program nem felel meg annak, amit a tagállamok várnak tőle, vagy egyes tagállamok esetében nem tudják finanszírozni az egyes területeket, mert ami a strukturális alapok finanszírozását illeti, ez nem fedezi az egészet. És talán egyes tagállamok nem akarnak eladósodni. Válasz. Ez a személyes véleményem. A pénzt fel fogjuk használni. Elsősorban azért van késlekedés, mert talán a szabályozással van probléma, de talán a tagállamok is ludasak. A partnerségi kapcsolatok terén, megállapodások terén, mert az ugye elhúzódott, és nehezen indult be a folyamat. De biztosak vagyunk benne, hogy a tagállamok például a kohéziós politikától veszik el a pénzt. De, ha ez így lesz, tudatában kell lennünk annak, hogy a kifizetések terén bizony problémát fog ez jelenteni. Mert ha csökkentjük a kifizetéseket, akkor növelni kell a későbbiekben. Mire van szükség? Arra, hogy a tagállamokat és a bizottságot arra ösztönözzük, hogy ez gyorsan menjen, felgyorsítsuk a folyamatot másodszorban. Preventíven járjunk el, és tervezzünk, ami a jövőbeli kifizetéseket illeti. Ugyanis ez bizony ellenünk fog fordulni, és semmi kétségem a felől, hogy a tanács ez sem fog tetszeni, akár csak a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kérdések. Ezt azonban tiszteletbe kell majd tartanunk, és ezt jobb, ha tudatosítjuk magunkban már most. És alacsonyabb szintű a kifizetések teljesítése, ezt tudnunk kell, Igaz, hogy késekedik a több éves pénzügyi keret végrehajtása, és ez ugye egy olyan következmény ennek, amiről már beszéltem. Ami a 2017-es költségvetést illeti, ennek is koherensnek kell lennie, olyan álláspontokkal, amelyeket konszenzus alapján hoztunk, mint a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatánál. Aztán Ugye vannak kompromisszumok, amelyeket megszavaztunk, nem mondhatjuk azt a költségvetésről, hogy ezekkel nem értünk egyet. Hát logikusan kell eljárnunk, és biztos vagyok abban, hogy ez így is lesz, amikor felülvizsgáljuk. Egy másik dolog, Köszönetet szeretnék mondani az előadó munkájáért. Azzal egyetértek, hogy hogyan nézett az FC kérdésével. De a lényegről beszélni kellene. Ami az FC-t illeti, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatánál a finanszírozási forrásokat garantálni kell, a parlamentnek ez az álláspontja, a Horizont 2020 és a Connecting Europe Facility vonatkozásában. De ami az EFSZ-t illeti, itt két lehetőség van. Az egyik nagyon jól működött, a kkv esetében, a 3000 munkavállalót munkavállalót kig. Ez jobban működik, mint ahogy gondoltuk. Aztán felmerül annak a lehetősége, hogy esetleg összesíteni lehetne ezeket. Ez nem költségvetési kérdés, az a rendelet, amit elfogadtunk, az FC vonatkozásában jelentés köteles az ekonnal együtt, ezt tiszteletbe kell tartani, minden egyes stádiumában értékelni kell, és a költségvetésben egy prioritást mindenképpen bele kell venni hiszen most a prioritásokról tárgyalunk a költségvetésben. Ezt nem problémának tekintem, de azt el kell mondanom, hogy javítanunk kell a helyzeten. A 200 milliárdnál több mert képviselő összeg az EFSZI esetében már is rendelkezésre áll. De hát amit az, ami az állampolgárokat aggasztja, az a munkahelyek kérdése, főleg a fiatalok esetében. Aztán ott van a terrorizmus elleni harc, a biztonsági kérdések. És ezért nem tekintek a bizottsági javaslatra rossz szájízzel, ez előkészítő szakasza annak, hogy ezt a biztonságot, ezt a bizalmat biztosítsuk az állampolgárok számára. És ugye minden egyes fejezet esetében el szeretném mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy előadónkkal, árnyék előadóinkkal együtt olyan munkát fogunk végezni, amely megfelel majd az előadók minőségének, de az Európai Uniós szükségleteknek is. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Kolvel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani szívemből az előadónak a nyilatkozatáért, és köszönöm szépen azt is, hogy megvilágította nagymértékben ezt a témát. A költségvetés tervezet elején azt látjuk, hogy egy kicsit átrendezték a dolgokat, és ezzel lesz feladatuk. De természetesen nem szabad szem elől veszíteni a prioritásainkat, és nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy itt most végül a migrációt és a migrációnak az okait nézzük. Azt, hogy miért hagyják el az országaikat ezek az emberek, és e tekintetben költségvetésünkben is változtatásokkal éltünk, nagyobb mennyiségben különítettünk el erre erőforrásokat, figyelembe vesszük azt, hogy milyen természetű az a jelenség, amit aminek tanúi vagyunk. De hát ismét világos, hogy sürgősen szükségünk van egyrészt egy átlátható tervre, amely biztosítja azt is, hogy a lehető legjobb módon költjük el, költjük el ezt a pénzt. Tehát egyrésztről szükségünk van egy nagyon komoly tervre, amely felveti azt, hogy az EU mit akar elérni, hol akarja meghúzni a határokat, mi a jogi keret, hogyan tudjuk az EU külső határait megfelelően megvédeni. És egyetértek azzal, hogy erre megfelelő pénzt kell szállni. Azonban, hogyha olyan helyzetben látjuk a szegény határőröket, amelyben hát nagyon sok szegény ember nem tudja teljesíteni a feladatát, mert szűkösek a költségvetési erőforrásai, biztosítanunk kell azt, hogy legalább a jogi keret teljes mértékben kifogástalan és működésképes. A Brexit után azt hiszem előre kell lépnünk ezekkel a javaslatokkal, nem szabad visszatáncolni, hogy meg tudjuk győzni az Európai Uniós állampolgárokat, hogy pozitív hatást tudunk elérni. És erre költségvetési szempontból is összpontosítani kell, ez nagyszerű, de azt is tartsuk szem előtt, hogy a jogi keret is legyen teljes mértékben megbízható és erős, különben rengeteg pénzt elköltünk, és nem fogjuk elérni a céljainkat. És még egy pont, egy hasonló indoklás, és itt igazából nem akarom elismételni az FC-vel kapcsolatos bírálatomat. De felelendes kollégával ellentétben azt gondolom, hogy 100 milliárd eurót elköltöttek Ez egy minőségi ugrás, de hogyha azt a 300 milliárdos beruházást, finanszírozási forrást fel akarjuk szabadítani a privát piacokon, akkor érdemes lenne áttekinteni azt, hogy eddig mit értünk el és nézzük azt meg, hogy melyik területeken történt valójában beruházás. Indirekt módon a közszektorban? Ez valóban olyan helyzethez vezet, amikor az államok vagy a helyi hatóságok több adósságot vállalnak fel, és akkor mi leszünk a felelősek azért, hogy eladósodnak az államok. Ne feledkezzünk meg a Maastrichti kritériumokról, és arról, hogy az euróvezeti tagállamoknak milyen kritériumoknak kell megfelelniük. Tehát ebből a szempontból is érdemes vizsgálni ezeket a programokat, hiszen az eladósodás növelése is a kép része. Aztán vannak kisebb költségvetési eszközök, amelyekkel újabb projekteket próbálnak hátsó ajtón becsempészni, például az európai védelem. Erről eddig ilyen szavakkal nem beszéltünk. És hogyha tovább akarunk lépni ezen az úton, akkor nyílt vitát kell folytatni róla, hogy biztosítsuk azt, hogy széles körben elfogadott ez a megközelítés. Még lenne mondani valom, de most itt abba hagyom. Köszönöm szépen, és most Döplé úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek a kollégáktól és az általános előadótól is, hogy nem tudtam meghallgatni, mert a Libe szakbizottságban szavaznom kellett. Hát ez volt az ön büntetése, mondta az elnök. Elnök úr, szeretnék röviden a 2016-os költségvetésről visszatekinteni, amely eléggé különleges módon az általános tablójába belevonta már a 2017-es költségvetésre vonatkozó irányvonalakat is. A különböző intézmények igényeit, a biztonságra vonatkozó igényeit globálisan tekintik. A 2017-es költségvetésre 15 milliós rendkívüli keretet kap például a parlament. Ezek a rendkívüli előirányzatok honnan fognak előteremtődni, honnan fogjuk ezeket átcsoportosítani. Hiszen itt nagyon konkrét igények merülnek fel. Például az, hogy 35 új álláshely jöjjön létre, további biztonsági szolgálati emberek, fegyveres őrök felvétele a stratégiai pontokon az, épület, az Európai Parlament épületében. Persze én ezt támogatom, de nem ellenzem, hol, most már más, más szakaszban, az egyéb szakaszokról beszél, ugye? Igen, igen, igen, az egyéb szakasz, de hát ez is a 2016-os költségvetést érinti, aminek én a jelentéstevője voltam, és ez az általános költségvetés tervezet 2017-re vonatkozó dolgokat is érint, mert kérdezem, hogy ez hova kerül 2017-ben, hogyan fogjuk folytatni mindezt. Tehát Támogatom, elnök úr, egyáltalán nem ellenzem ezt az új rendszert ezt az előirányzott rendszert, hiszen sem a, a belga csendőrség, sem a katonaság nem tudja ezt a feladatot ellátni, és ott vannak a terroristák, hogyha bejönnek a parlamentbe, akkor nem tudnak reagálni, akkor, hogyha nincsenek rendkívüli biztonsági embereink nekünk. De ahhoz, hogy ez... Nos, mondja az elnök, hogyha a de mi van akkor, hogyha a e, belga csendőrség megakadályozza a terroristákat, és nem tudnak bejutni a parlamentbe? Jó, jó, köszönöm, köszönöm. Tudom, most e, nehéz helyzetbe hozott elnök úr, de tudom, hogy viccel azt is. Nos, ez egy különleges rendelkezés, mert nem tudom, hogy jogilag ezt hogyan tudjuk elfogadtatni, hogyha a belga állammal nincs megfelelő két oldalú megállapodásunk. Tehát vannak olyan privilégiumai az Európai Parlamentnek, hogy nem léphetnek az épület területére a különböző tagállami hatóságok. No, de van még egy érdekes kérdésem. Itt előrángattuk a hajánál fogva az 5%-os kérdést, mit fogunk ezzel csinálni. A sofőrök. A sofőrök most eh, szerződésesek lesznek, vagy pedig eh, eh, álláshelyet kapnak. Itt most AD5-ös és AST tisztviselői helyekről beszélünk. A kérdésem a következők ezzel kapcsolatban. Egy. A ki, vannak szükségesek-e erre további előirányzatok? 15 milliót irányoztunk elő, 2 millió négyet, meg 3 millió ötöt kérnek a további intézmények, ez, ezt hogy fogjuk elintézni? A másik, a különböző privilégiumok és az immunitás rendszere miatt, ahogy úr is mondta a 2017-es költségvetés esetére, nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. És most engedjék meg, hogy visszatérjek arra a pontra, amelyre Fernández úr tért ki, és sajnos közben elment, mert volt valami nagyon különleges dolog abban, amit a kifizetések tekintetében javasolt. Amikor 2014 óta arról beszélt, 2014-15-ben kifizetési válság volt, ez az 1B címsorra vonatkozott, fejezetre vonatkozott, csak ott voltak kifizetési problémák. Nézzük meg a táblázatot. És ha megnézzük, akkor mit látunk? Hogy azok az szektorok, ahol a kifizetésekkel kapcsolatban problémák voltak, 23, valahány százalékkal nagyobb volt ez a probléma, mint az összes többi szakasz esetében. Ez egy Brexit probléma. Remélem, hogy a britek most nem fognak kiakadni. És 2017-ben remélem nem fognak a kasszánk előtt felsorakozni és tartani a markukat, mielőtt kilépnek. Ezzel annak a patológiának az összes körülményét újra teremtjük most 2017-ben is, ami a problémához vezetett 2014-től kezdve. Tehát a probléma ott marad, és a probléma megoldására sem teszünk kísérletet. Elnök úr, még egy dologról szeretnék beszélni. Elviekben az Európai Bizottság programjával nincs nagy problémám. Persze munkahelyeket kell jelenteni, inform- innovációra és növekedésre van szükség. Jó. De az én frakcióm különösen nagy hangsúlyt szeretne fektetni az innováció a fiatalok kérdésére, mert ezek stratégiai fontosságú elemek, amelyekkel kapcsolatban rendkívül fontos, hogy hangsúlyozzuk a komoly lépéseket. És ezért például a migráció esetében kiegészítő forrásokat különítettünk el. Igen, ez fontos, ez szükséges, de az európai építkezésre is ugyanígy további erőforrásokat kell elkülönítenünk, mert most, hogy látjuk, hogy mit, a, mit, a, mit tettek a bitek, eredményeket kell elérnünk a fiataloknak, a fiatalokkal kapcsolatos programoknak. Ez egy kardinális fontosságú prioritás. És a tanácsa kapcsolatos tárgy, a folytatott tárgyalásunkban ezt mindenképp hangsúlyoznunk kell. Még van egy tucat kérdésem, de ezeket most nem tudom mind felvetni. Tehát, hogyha odafigyelünk nagyon alaposan a számokra, akkor lesznek olyan kérdések, olyan pontok, ahol nagyon komoly válaszokkal kell készülnünk. Például európai szinten, technikai szinten a rendszer működtetésére 153 millió van előire, előirányozva 2017-re. 91 egész valahány százalékos változtatásra került sor. Az eurodakot közben meg fogják változtatni, és egy tagállam kilép, de 91 százalékos változás szerintem akkor is megindokolhatatlan, elnök úr. Azt gondolom, hogy komoly vitát kell a főtitkárral folytatnunk arról, hogy hogyan fog bizonyos előirányzatokat a parlament esetében kezelni. Itt konkrétan a hármas költségvetés módosításra gondolok. Teljes mértékben egyetértek az, hogy stratégiai fontosságú dolgról van szó. A prioritások, különösen a fiatalokra vonatkozó prioritás esetében, tehát az erőfeszítéseinket szerintem az 1A fejezetre kell koncentrálnunk, mert a közvélemény előtt meg kell mutatnunk azt, hogy a jövőt építjük és ezért konkrétan teszünk is. Nos, elnök úr, ennyit szerettem volna egy első körben elmondani, és még egyszer elnézést kérek, hogy későn érkeztem, és nagyon sajnálom, de az ülés vége előtt szintén el is kell, hogy menjek. Hát, Döbre úr akkor értette, hogy ez számunkra is egy, egy problémát jelent. Tehát eh, szánjuk, szánjuk önt. Ami a kifizetéseket illetően, azt szeretném, hogy a bizottság bocsássa rendelkezésre azt, hogy mennyi jelenleg a ki nem fizetett összegek, tehát a kifizetetlen összegek összege. Mirada asszony nincs itt, nem látok senkit itt az ő frakciójából. Ennes Maragál kapszót. Köszönöm, elnök úr. Az a benyomásom, hogy ez a költségvetési tervezet, ez olyan, mintha a Tour de France-t meghosszabbították volna, és egészen Lengyelországig tartana. Nagyon sok problematikus része van ennek a költségvetési tervezetnek. Ugye most olyan, ahogy említettem, mint a Tour de France, tehát most, mintha már a hegyekben járna, járnánk és úgy tűnik, hogy a parlament és a tanács teljes mértékben ellentmondásban van a költségvetés tervezetet illetően. Nagyon sok olyan dolog van, amely jelenleg rejtett még. Nem látjuk, hogy mi van, mi lesz a Brexit kiadásait még természetesen nem látjuk, nem tudjuk, hogy mi lesz. De azt hiszem, hogy elég nyugtalanító az a tény, hogy ez a költségvetéssel kapcsolatos javaslat azt hiszem, hogy a távolságot növeli a különböző intézmények között. Ez egy olyan dokumentum, amelyen nagyon-nagyon sokat dolgoztak a kollégáink, de a költségvetési tervezet nagyon nagy távolságot jelent jelenleg a intézmények között. Azt látjuk, hogy ugye a bizottság részéről egyfajta pozitív kapacitás helyez előtérbe, rugalmas, márzsokról beszél, technikai kiigazításokról, azonban a jelenlegi keretből nem igazán ö, tud ö, menni. Éppen ezért természetesen jó az, hogy több éves pénzügyi keretünk van, de amit jelenleg várunk az az, hogy ez a költségvetés olyan legyen, amelyet Európa elvár törünk jelenleg, Nem tudom, hogy még részletesebben mondjam-e el a kötelezettségvállalásokkal, előirányzatokkal kapcsolatos dolgokat. Azonban még annyit, hogy ez az európai költségvetés azt a módot sugározza, azt a helyzetet sugározza, hogy nem igazán akar stimulálni, ösztönözni, a növekedésre nem ösztönöz, és hogyha nincsenek kötelezettségvállalások, akkor nem lesznek olyan megoldások, amelyeket elvárnak a különböző országokban. A klímaváltozással kapcsolatosan. A 2017-es költségvetési tervezet 20,5%-ot szán a klímaváltozásra. Tehát ez egy kötelezettségvállalás, és természetesen késésben vagyunk, egy ilyen százalék arányal azonban a késést nem tudjuk behozni. A bizottság, a klímafőigazgatóság is többet szeretne, többet kér. Tehát itt egy inkoherencia van, és ez ellentmondásban van azzal is, amit mi és a tagállamok elmondtak a COP21-en. El kell ezen gondolkodni, és a költségvetésnek meg kell felelnie az elvárásoknak. Ami az efsz illeti, tehát a stratégiai beruházások Európai alapját, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok pénzt szántunk ennek az alapnak, kevés a siker azonban, elsősorban a KKV-k területén vártunk sokkal több eredményt, és itt a járulékosság elve, az addicionalitás elve is érintve van. Ugye Fernandez úr mondott valamit, ami nyugtalanító. Ugye a parlament mindenképpen ellenőrzi azt, hogy betartják-e az addicionalitás elvét. Ugye itt kockázatokról is van szó. Az Erasmus Plus programban van egy fontos elem. És itt, itt jó eredményeink is voltak, de erről is újra kell tárgyalni, és a kult bizottság tovább fogja vinni az eszmecserét ezen a területen, és majd a prioritásokat is megvizsgálja. Ami a fiatalok állás lehetőségeit illeti. Azt látjuk, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek egy eurót sem szántunk, úgyhogy ezt is felül kell vizsgálni mindenképpen ezt a területet. Látjuk azt is, hogy nagyon egy nagy űr van ezen a területen. Aztán ott van a védelem, biztonság, védelem, stb. Lehet, hogy én tévedek, és akkor mondják meg, de volt egy olyan elem, ugye a, az ITER költségvetésének a csökkentésével kapcsolatosan, itt ebben a, a projektben hát elég sok kétségünk van ezzel kapcsolatosan. Ugye itt a védelemről, a kutatásokról ö, hallottunk. Ugye, itt azt látjuk, hogy az elirányzott összegek csökkennek. Pedig az energia nagyon fontos. Margal úr mikrofonja nem működik. Jó, akkor befejezem. ami a különböző erőfeszítéseket illeti. Ezeket konszolidálni kell, meg kell erősíteni a tagállamok részéről is. Ami az IAP-et illeti, tehát ez az együttműködés és fejlesztés, és kötelezettségvállalások a humanitárius segélyek terén. Hát nem jók a híreink, Ugye azt látjuk, hogy, hogy az előcsatlakozási alapban jelentős mértékben növekedtek a pénzösszegek, a menekültek számára létesült ez az alap, de a kohéziós alapok technikai kigazításával mi a helyzet? Tudni kell azt világosan, hogy ami növekszik, az legkevésbé az európai része a, ennek a költségvetésnek. Természetesen nagyon sok mindenről szólhatnék még, de itt most megállom. Elnök, igen, még vissza fogunk erre, ezekre térni. Tani úr, köszönöm szépen. Nagyon röviden, mert a kollégák már nagyon sok problémát felvetettek, kritikákkal is éltek. Természetesen ezekről a dolgokról még majd részletesebben tudunk eszmét cserélni. Két dologra szeretnék utalni. Az egyik a kifizetések, amelyről Fernandez kollega is és mások is említést tettek már és itt igazából nem igazán értem, hogy az olló ugye egyre inkább növekszik a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. Nem igazán értem, hogy hogyan lehet egy ilyen stratégiával megvalósítani olyan stratégiákat, amelyeket szeretnénk. Ugye Margal úr, aztán Georgieva asszony is szóltak a kohéziós politikáról, és azt mondták, hogy a tagállamok nem képesek elkölteni ezeket a pénzeket, nem tudják elkölteni, és ezért csökkennek a kifizetések. A tagállamok ugye nem tudják elkölteni a pénzt, de talán esetleg a kötelezettségvállalásokat kellene növelni, vagy át kellene vizsgálni, hogy mi is a, a helyzet, mert ez az űr, ami ugye kialakult, nem segít bennünket. Ami az EFSZ-t illeti, ugye hallottunk ezekről az adatokról az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatosan is. Van valami, ami hasonlít a business as usual elvhez, az addicionalitás elvét nem valósították meg. Éppen ezért meg kellene nézni, hogy esetleg tartalékba lehet-e tenni bizonyos alapokból pénzösszegeket, vagy kivonni bizonyos alapokból, és áttenni más alapokba. Ugye volt szó itt az EFSI-ról, ami pedig az utolsó megjegyzésem, hogy nevezetesen erőfeszítést kell tennünk, igen, ha megnézzük ezeket a nehéz időket, amelyekben élünk, akkor talán kevés szakaszra kellene ö, koncentrálni, olyanokra, amelyek igen ö, hozzáadott értéket jelenthetnek, és amelyek kell támogatni lehet ezt a költségvetést kötelezettségvállalások és kifizetések terén az 1.A szakasz, az 1A szakaszban ugye vannak elsősorban ezek az elemek, és a polgárok elvárják tőlünk azt, hogy megfelelő költségvetésünk legyen, és csak így lehet előre haladni. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, Szoltek úr sőt azt hiszem, hogy már el is ment, nincs a teremben. Továbbra is a 2017-es költségvetéssel kapcsolatosan megadom a szót a koordinátoroknak, akik még nem szóltak, Marisál úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy kimentett, amikor a plenárison voltam, és azért Manuel Fernández beszélt helyettem. Először is a bizottsági javaslatot tudomásul vettük, hogy a mobilizáljuk a rugalmasági eszközt két hónapig. Ez azt mutatja, hogy a parlament nem csak javasolt, hanem erőteljesen küzdött is azért, hogy nagyobb legyen a rugalmasság ezen pénzügyi kereten belül. Ez mutatja azt is, hogy a jelenlegi keretek között milyen nehéz megbírkozni minden feladattal, amit el kell látni az EU-nak. Természetesen ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell a több éves pénzügyi kereten belül. Most jön a jövő évi költségvetés. Mivel óriási a válság, és sürgős megoldást igényel ez a migráció, ez nem azt jelenti, hogy a munkahelyekkel kapcsolatban minden megoldott. Ezért az 1A, 1B szerintem azok a területek, ahol meg kell erősítenünk a gazdaságunkat, versenyképesebbé tenni, infrastruktúra, kutatás, innováció kell, hogy a prioritások legyenek. Tehát ide az egy a egy 1B-be megfelelő pénzeket kell feltüntetni, hogy megfelelő programok álljanak rendelkezésre, amelyek teljes tempóban beindulhatnak tavaly. Ami a kifizetési előirányzatokat illeti, az Európai Bizottság javaslatát illetve az 1B vonatkozásában a jövő évre. Tudom, hogy nem lesz további szükséglet a kifizetésekre a 2000 2013-ig terjedő időszakra, azonban teljes el, belbedobással kell haladnunk a továbbiakban előre. Elnök úr, ezért gondolom azt, hogy a szeptemberi tárgyalások során a kifizetésekről tisztázni tudjuk majd a bizottsággal a kérdéseket. Ami a fiatalok foglalkoztatottsági kezdeményezését illeti, biztos vagyok benne, hogy a pénzügyi keret folytatni kívánja ezt a kezdeményezést, és a jövő évi költségvetésben is benne lesz az kötelezettségvállalási eh, kifizetése előirányzatoknál, ami a Horizont 2020-at illeti 20%-kal csökkentek itt a pénzek, korábban ez 13% volt. Ez azt jelenti, hogy tényleg hiányzik itt a pénz, és ez azt jelenti, hogy a projektek csak 13%-át lehet finanszírozni, szemben a korábbi évek 20%-ával a jó projekteket tehát nem tudjuk finanszírozni. Ezért hiszem azt, hogy tartanunk kell magunkat a kötelezettségvállalásainkhoz ezen két program vonatkozásában az FC végrehajtását illetően. Üdvözlöm a bizottságot és javaslatát, hogy a KKV-kat támogatni kívánja, mert a bizottság is elmondta, hogy a KKV-k teremtik a munkahelyeket az európai gazdaságban, úgyhogy ezért kívánjuk a kifizetési előirányzatokat a COSMA vonatkozásában is növelni, és nagyon örülünk ennek, mint frakció. Kettes fejezet. A kontingens marzs vonatkozásában a jelenlegi agrárválság az EU-ban olyan jelenség, amit nem szabad elfelejtenünk, és tudnunk kell, hogy további manőverezési lehetőségünk nincs. A hármas fejezetben valószínűleg nem lesznek elegendőek a elhatárolt összegek. Úgyhogy itt nyilván üdvözöljük azt, hogy a a törökországi menekült ügyi téren lesz lehetőség. A dél-mediterrán térséget támogatjuk. Ez ugye nem úgy működik, ahogy ezt már gondoltuk, hogy a származási országokban kell a helyzeten javítani a menekültek számára, ha valaha is le akarjuk állítani ezt a menekült áramlást ide Európában. Tavaly már tapasztaltuk azt, hogy a tanács csökkentette ezeken a területeken a elhatárolt összegeket. Tehát támogatjuk ezeket, aztán ami a keleti partnerséget illeti, Ukrajna, Grúzia és a Moldovai Köztársaság itt társulási megállapodásokat írtak alá az Európai Unióval, és itt is erőfeszítéseket tapasztalunk, vannak áldozatok is annak érdekében, hogy erőteljesebb legyen a kapcsolat Európában. Ott van a közel-kelet, ahol felborult a stabilitás. Erőteljesebb kapcsolatokat szeretnének tehát építeni Európával, és fontos tehát ez a terület is. Ennyi. És várom az eszmecserét ebben a témában a kollégákkal. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen, de Elvezár asszonyi a szó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott már, és elég részletesen. De, ha összegeznem kellene ezt a költségvetést, azt kellene mondanom, hogy úgy tűnik kifújtunk nincs elég rugalmasság, nincs elég manőverezési lehetőség, és úgy tűnik vesztettünk. Úgyhogy valahogy reagálnunk kell. Ami a 2010 es költségvetést illeti. Lehet, hogy semmiféle különbséget nem jelent az előzőekhez képest, az elmúlt 15 év politikát illetve. Vannak, akik azt mondják, hogy ne legyen kohéziós politika, agrárpolitika. Aztán 2008-ban kialakult a válság, nem tudtuk megoldani a problémát, szembe kell nézni a menekültekkel, megint csak az európai költségvetésben kellene ezt megoldani, illetve a terrorista támadások kérdését is. Egy csomó mindent megtettünk azért, a bizottság egy csomó eszközt bocsátott a rendelkezésünkre, ezeket felhasználtuk, de ez úgy tűnt, hogy úgy működött, hogy bizonyos pénzeket át kell csoportosítani más területekre. És bizonyos eljárásokról van szó, semmi többről. Végül is a több éves pénzügyi keretet fel, meg kell újítani, mert egyébként csak ide-oda tologatjuk az összegeket a menekültek kapnak pénzt, de az együttműködésből, a fejlődésből kiveszük ezeket a pénzeket. Tehát így nem lehet dolgozni. Nyilván ez a tanács számára feladat, és felül kell vizsgálni a több éves pénzügyi keretet. Mert pillanatnyilag az rendelkezésünkre álló eszközökkel, Gájer úr megtesz mindent, amit csak tud, de a tanács óriási nyomást gyakorol ránk, hogy mindent változtassunk meg, mert ahogy már említettem, egész egyszerűen lassan, de biztosan haldoklunk. Úgyhogy nem vagyok túlságosan optimista, főleg a Brexitet követően. Azt gondolom, hogy egyértelműen kiderült a népszavazás során, hogy valami gond van, és a kérdés az, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, elnök. Mielőtt a többi fejezetet érnénk át, még mindig 2017-es költségvetésről szól két kollega. Parancsoljon van. Kaur először. Igen, pán prezident. ja som myslel, že už e, vlastne pán spravodajca otvoril aj kapitolu uh, ostatných oddielov, keď povedal, e, povedal k tomu niečo. Čiže ja by som k tomuto možno dve vety a potom k tomu, čo hovoril pán... Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy akkor az általános költségvetésről, annak nyomán, amit Geyer úr mondott, szóljak pár szót. Emlékszünk arra, hogy néhány héttel ezelőtt átcsoportosításokat fogadtunk el, például az európai kikötők vonatkozásában. Az elbocsátások miatt ez volt az 5%-os célra kapcsolatos átcsoportosítás. A most kívülről vettünk fel dolgozókat, de szerintem ez nem hiteles. Gondoljuk végig azt, hogy mi, hogy működünk itt az európai intézményekben. A hitelességünkről van szó. És most az általános költségvetésről, ahogy Geyer úr is bemutatta nekünk. Sajnálatos módon azt gondolom, hogy a deflációs helyzetben a munkanélküliség különösen a fiatalok körében, amikor ilyen nagy, így nem tudunk nagyobb gazdasági növekedést elérni. Ezért hatékonyabb kohéziós politikára van szükségünk, és arra, hogy hozzáért adott értéket generáljunk. De hogyan? Akkor, amikor ilyen lemaradások vannak a kifizetések tekintetében. Persze az is nagyon fontos, hogy jó előirányzataink legyenek, jó kötelezettségvállalásaink legyenek, mert enélkül nem lesznek jó projektjeink. De ha megvannak a kötelezettségvállalások, akkor azokat megfelelően is fizessük is ki. A fennmaradó pénzeket, a megmaradó pénzeket esetleg fel lehet használni arra, hogy egy gyorsabb kifizetést elősegítsük. Ez persze a végrehajtás tekintetében végső soron nem jó, hanem több beruházásra van szükség hosszú távon, így lenne jobb a kohéziós politika, és épp ezért jött létre egyébként az EFSI, az Európai Stratégiai Beruházási Alap, de az EFSI az olyan beruházásokat fed le egyébként, amelyek nagyon gyakran enélkül is létrejönnének persze jó projekteket támogat az FC egy sor tagállamban, de ezeket a projekteket elégül az alap nélkül is lehetett volna finanszírozni. Tehát elemeznünk kell, hogy mit finanszíroz az FC, és mit kéne, hogy finanszírozon, hogy ne vegyünk el fölöslegesen pénzt például a Horizont 2020-as programból, vagy a hálózatfinanszírozási eszközből. Ami pedig a kifizetéseket illeti, itt van Wenders úr, 2017-ben már is alacsonyabbak a kifizetések, pedig ugyanazokat a eh, eh, problémákat kell, hogy kezeljük, amikkel már 2014-ben is szemben néztünk. És nagyon sok kifizetetlen számlánk van. nem tudjuk, hogy mindennek milyen hatása van, hogyha nem tudunk nem fizetni időben. Amikor a háromoldalú tárgyalások mandátumát elfogadtuk, akkor arra ösztönöztük a bizottságot, hogy elemezzék a késedelmes kifizetéseket. Ez tavaly márciusban volt, de azóta sem hallottunk tőlük semmit ennek az eredményeiről. És hogyha ki akarjuk fizetni a számlákat, akkor a hitelezőknek lehet, hogy mondjuk el kell bocsátani az emberek, embereikből annak érdekében, hogy a saját számláikat ki tudják fizetni. Tehát ilyen mögöttes kockázatok vannak, ezért nagyon fontos, hogy megbízható elemzéseink legyenek a szakpolitikáink hatásairól. Az Európai Beruházási Bank és a Központi Bank segít nekünk az alacsony kamatokkal, és azzal, hogy pénzt pumpál a gazdaságba. Azonban nem sikerült nagyon beindítani az európai gazdaságot. Ezért kell ismét a bizottság felé fordulnunk, hogy az elemzést, amit kértünk, végezzék már el. Nagyon fontos, hogy maga a bizottság is tudja, hogy milyen hatása van a politikáinknak. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló lesz a 2010 hatos, hetes költségvetésről? Jó, gyors leszek, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez a költségvetés azt mutatja, hogy a többéves pénzügyi keret nem működik. Ez azt jelenti, hogy nem túl, hanem alul dimenzionáltunk. Van egy kérdésem. A 2017-es költségvetés ez egy trambulin lehet, amelyről elrugaszkodunk, hogy a több ügyves pénzügyi kerületet, keretet felülvizsgáljuk. Igen, Fernández úr erre utal, de szerintem már a 2016-os költségvetés után is megállapítottuk azt, hogy milyen szakadékok vannak. És hogyha Brexit után egyre több ilyen exit lesz, akkor meddig, meddig lehet ezt folytatni? Nem gondolom, hogy az európai költségvetés az összes európai politika hiányosságait be tudja tömni, de szerintem egyre inkább így kiáltó problémákat látunk. Például a kifizetések kérdése, valamint az a tény, amit egyébként nem értettem nagyon jól, és ezért kérdezem is a jelentéstevőtől, hogy a költségvetési ö, sorokat a hálózatfinanszírozási eszköz és a Horizont 2020 esetében sikerült visszaállítani? Sikerült az előirányzatokat a ifjúsági kezdeményezés esetében is visszaállítani, hiszen ezek prioritások a tanács és a parlament szemében, és nem szabad, hogy elaprózzuk az erőfeszítéseinket a költségvetésben, mert óriási, egyre növekvő a szakadék a céljaink és az előirányzatok között, és ezzel azt kérdezem, hogy, hogy ho, ho, meddig tudunk még tovább lépni, amíg nem húzunk magunk közé falakat? Hogyan tudunk így tovább haladni, és meddig jutunk így el? Ahogy elnök úr is mondta, én is látom a hiányát annak, hogy kiegészítő, koherens módon tudnánk összehangolni a prioritásokat és a költségvetést. Most egy felülvizsgálati év következik, úgyhogy meg kéne ragadni a lehetőségeket, de nem ragadjuk meg. Ezért remélem, azt, hogy a 2017-es költségvetés végre beindítja ezt a folyamatot, nem csak egy komoly felülvizsgálatot, hanem a költségvetés tekintetében az EU tekintetében is komoly felülvizsgálatra kerül sor. Euh, ha megengedik, akkor én jó magam is szeretnék eh, szólni néhány nehézségről itt elsősorban a kohéziós alapokkal kapcsolatosan. Ugye van egy úttörő projekt, és meg kell nézni, hogy hogyan is működik a bizottság ezen projektekkel kapcsolatosan. Mi is az eljárás? Rengeteg dokumentumot kérünk például azoktól, akik részt vesznek bizonyos ilyen szakmai gyakorlatokon, mármint az úttörő projekteken belül. Nem tudom, hogy a különböző választókerületeikben ez hogyan is működik, de én eh, nálam ugye vannak olyanok, akik a regionális fejlesztési alapokhoz fordultak, eh, és annyira bonyolult volt az egész eljárás, hogy egész egyszerűen elálltak az egésztől, nem akartak végül részt venni mert olyan az egész eljárási rendszer, a dokumentumok, az ellenőrzések, a számvevőszék ellenőrzése, Gressle asszony a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről, és így tovább. Tehát így nem lehet folytatni. Nem lehet a programok mellett kötelezettséget vállalni ilyen eljárások mellett. Kreszle asszony természetesen nagyra értékelem, de ö, sokan ugye azt mondják, hogy félnek a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságtól, és így nem vesznek részt a programokban, sőt finanszírozásban sem vesznek részt százszázalékosan. Nagyon nehéz a különböző akciókat elindítani, mert nagyon nehezen jutnak hitelekhez, én azt szeretném, hogy a különböző területeken igenis legyen vizsgálat, legyenek vizsgálatok arról, azzal kapcsolatosan, hogy miért nem működnek, miért nem indulnak be ezek a programok. A beruházások is válságban vannak, és ahol vannak már kötelezettségvállalások, ott sem indulnak be ezek a programok. E, meg kell oldani ezeket a problémákat. Elnézést kérek, a megjegyzésem miatt, de itt európai programokról van szó, és projektekről van szó, elsősorban a fiatalok számára az Erasmus, az Erasmus Plus programokról van szó. Tehát itt mindenképpen kell még pénzt találni ezekre a projektokra. Most akkor a többi szakaszra térünk át. Tarant úr már elmondta az értékelését, Paul Rubik következik, és kérem, hogy mondja el, hogy mi is a véleménye a 2017-es többi költségvetés többi szakaszával kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! azok a javaslatok, amelyeket a bizottság tett, nagyon érdekesek számunkra, és mindent megtettünk a munkánk során. Látjuk azt, hogy azonban, hogy eléggé nagy távolság van a különböző intézmények között. Látjuk azt, hogy a költségvetés csökken, a kifizetések csökkennek, az állam és kormányfők ugye mindenképpen csökkentik a különböző területeken az előirányzott pénzösszegeket, látjuk ezt a különböző költségvetési szakaszokban is, és mindenképpen konklúziót kell levonni mindebből. Donaldo úr, elnök úr, Ugye én is úgy gondolom, hogy ugye az a tendencia, hogy csökken a, nek a különböző előirányzott összegek, ez nagyon nagy nehézségeket okoz a kötelezettségvállalások terén, azonban ugye nincs nehézség, mert mindenki vállalhat kötelezettséget, ami a többi szakaszt illeti. Két pozitív elemet látok, az egyik a az ötös és a hármas szakaszokat illetően. Itt az 540 millióról van szó a menekültek számára. Aztán tehát ez egy pozitív elem, aztán a többi rész, hát elég bonyolult, ezt már többen is elmondták, de tudjuk, hogy mi a helyzet az Európai Bíróságnál, a számvevőszéknél, a régiók bizottságánál, és így tovább. A személyzet személyzet számát is csökkentik mindenhol, különböző intézményeknél. Tehát ennek az egésznek így nincs értelme. Nincs értelme harcolni, hogyha itt is, ott is csökkentik a személyzet azt hiszem, hogy a polgárokat egy kicsit hülyének nézik, ostobáknak nézik. Most eh, ezt elmagyarázni mondjuk eh, az állampolgároknak valahol, hát eh, nagyon, nagyon, nagyon nyugtalanító. mert itt toldozgatunk, fordozgatunk, itt betömünk egy lukat, aztán ott lesz egy másik luk. Tehát ez egész egyszerűen a, megszégyeníti a demokráciát, sérti a demokráciát. Mert azt a kérdést lehetne feltenni, hogy mely bolygón élünk most mi. Hát ez a hármas fejezettel kapcsolatos mondandom volt. Köszönöm. Esfelc úr nincs itt, Torvalds úrnak el kellett mennie. Mázsi úr ő, valahol van, de azt hiszem, hogy már az tevők közül senki nincs, akinek lenne mondandója. Kedves kollégák, a többi szakaszsal kapcsolatosan van-e még mm, más mondandó? Ha nincs, akkor Calvino asszony, nagy, nagy öröm számunkra itt van velünk. Van egy sor a a különböző előkészítő akciók és a pilot projektek kérdése. Ugye a parlamenti képviselők nagyon sok időt töltenek azzal, hogy módosítókat terjesztenek be, de ezt a költségvetési sort csökkentették. Ugye itt az előkészítő akciókról van szó, amelyek a kutatás, a védelem terén, Tehát egyfajta marginalizáció ez a képviselők felé. Calvino asszony, mm, köszönöm szépen Átri elnök úr, és köszönöm szépen minden kollégának, aki itt van ma jelenleg. Tényleg üdvözlöm a mai eszmecserét. Üdvözlöm az Európai Parlament támogatását, hogy elismerik a bizottság erőfeszítéseit. Nem gyakran uh, ismerik ezt el, úgyhogy tényleg nagyra értékelem az ilyen jellegű megjegyzéseket, hiszen a politikai prioritásokat közösen próbáljuk értelmezni, és hogy mire kell koncentrálni az európai költségvetésnek. A legtöbb hozzászóló ma támogatja és egyetért az Európai Bizottság megközelítésével, ezért rendkívül hálás vagyok. Nagyon röviden engedjék meg, hogy kiemeljem az elhangzott legfőbb kérdéseket, beleértve elnök úr az ön kérdését is. Először is. Nagyon sokan említették a kifizetéseket, hogy milyen jelentősen visszaestek ezek. és csak Fernández úrral és a többiekkel tudok egyetérteni, hogy ez tényleg komoly kérdés, és aggaszt minket. Ez részben természetes fejleménynek köszönhető, vagyis a volt programok, a korábbi programok végrehajtása végéhez közeledik, ez nagyjából így kellett, hogy legyen. A 2017-esnél visszaesik a kifizetés, de nyilván nagyobb mértékben, mint ahogy gondoltuk, amikor az új programokat beindítottuk. A késrekedés a strukturális alapokkal kapcsolatos, ugyanakkor az agrárium terén is tapasztalható, talán az új mezőgazdasági politikának köszönhetően, illetve nagyon sokan emlegették a végrehajtását egy programunknak, a fiatalokra vonatkozó kezdeményezés, beindítása, amely késlekedik. Igen, hát kés, késkérdésben vagyunk, de örömmel mondhatom, hogy ez a végrehajtási jelentés, amit a két költségvetési hatóság elé terjesztünk, hamarosan elkészül, és részletesen tanulmányozhatják a 2016-os helyzetet, ami a kifizetési tervet illeti. A parlamentet rendszeresen tájékoztatjuk a legfrissebb információkkal, és hamarosan erre ismételten sor kerül az elkövetkezendő napok során. A jelentésben láthatják a végrehajtás szintjét, a késéseket, illetve azt is, hogy ami a ki nem fizetett számlák felhalmozódását illeti 2016-ban nem számítunk különösebb problémára. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs gond. Ellenkezőleg nagyon sokan rámutattak arra, hogy a kifizetések nem tűntek el, mert megvan rájuk a keret, a jelenlegi több éves pénzügyi kereten belül, tehát megvan ez a lehetőség, de aggódunk miattuk, mert később kerülnek ezek kifizetésre 2018-19-20 során elsősorban. Ezért fontos, hogy elkerüljük azt, hogy egy olyan helyzet álljon ismételten amelyet 2014-ben örököltünk. El kell mondanom, hogy a múlt héten, amikor a koreper elé terjesztettük a költségvetés tervezetet, a nagyköveteknek ezt jeleztem háromszor is. Tehát a tanács nagyon jól tudja, hogy milyen kockázatot jelent ez a 2017-es csökkentés, ami majd visszaüt, mert a többi éves pénzügyi keret későbbi időszakában nagyobb igény lesz rá. Júliusra várjuk a tagállamoktól a becsült értékeket, hogy milyen kifizetésekre van szükség, aztán a félidős értékelés következik, illetve a több éves pénzügyi keret aktuális értékelése a bizottság részéről. Megpróbáljuk önöket a lehető legfrissebb állapotról tájékoztatni. Aztán, ami az egyes ö, fejezetet illeti ami az fc t illeti. Sokkal pozitívabb volt a hang, mint egy évvel vagy fél évvel ezelőtt is. Úgyhogy úgy gondolom a Költségvetés Bizottság keretében belül a tájékoztatók sokat segítettek annak érdekében, hogy pozitívan álljanak az EFSZ-hez. Aztán természetesen tudomásul vettem az önök aggájait, hogy jobban kell egyértelműben látnunk, például az Európai Beruházási Bank vonatkozásában. Aztán, ami a védelmi előkészítő intézkedéseket illeti, itt két dologról volt szó, hogy hogyan fogják ezt finanszírozni, aztán Maragala képviselő tette fel ezt a kérdést, illetve, hogy az előkészítő tevékenységek korlátozott hatájával mi a helyzet politikai döntés született, gondosan előkészített politikai döntés, hogy eljött az idő, hogy jelentős pénzzel álljunk elő, hogy egy közös kutatóprogramot finanszírozzunk, amelyet az európai ipar képvisel. Nem bizottsági kezdeményezés végrehajtásáról van szó, sem normál program végrehajtásáról, Arról van szó, hogy az Európai Védelmi Ügynökség koordinálhasson kutatási programokat, a 28 tagállam tevékenységét. És azt hiszem, hogy sürgősen szükség van erre az egyértelmű jelzésre, hogy Európának önállónak kell lennie, ami a védelem terén folytatott kutatást illeti. Ezért 25 millió áll rendelkezésre, mint előkészítő tevékenység finanszírozására. Zömében az 1A-ból származik, ez 50 millió, illetve 5 millió az ITER-ből, és 5 millió a Kopernikuszból. Aztán ezek a többéves pénzügyi keretbe visszakerülnek 2019-ben újra megjelennek ezek az összegek. Ami a kettes fejezetet illeti. Mi a helyzet a manőverezési lehetőségekkel? Elegendő-e ez, ha válság üti fel a fejét? Ami a bizottságot illeti, 639 millió rendelkezésre, ez jócskán elegendő a válság kezelésére. Nem kellett ugyanis korábban se a tartalékokhoz nyúlni. Úgyhogy reméljük, hogy sikerül megoldani a problémákat, mint a, az orosz ö, embargó, a tej ö, kapcsolatos válság, stb. Ami az ötös fejezetet illeti, ezek sokkal jelentősebb problémák, mint a kettes fejezetben felmerülők. Hármas fejezet. Azt hiszem, Kolman úr említette, és örömmel hallottam azt is, hogy úgy látja, hogy előre kell lépni ezen a területen. De miért? Mire költjük itt a pénzt? Láthatják a, a költségvetés tervezeti javaslatban, hogy az európai határ és tengerparti őrség a Dublini rendszer felülvizsgálata, legális menekült jogkérés, a jogi segélynyújtás ilyen területen. Tehát a hármas fejezet céljai találhatók. Döbké úrnak válaszolnék, de visszatérünk majd erre részletesebben nyilván. Aztán sokan kérdeztek rá az átcsoportosításra négyes fejezetben. A rugalmassági lehetőséget használtuk fel a megerősítésére a hármas fejezetnek. Tehát szükség van a négyesre. Ugye ott van a törökországi menekültekkel kapcsolatos eszközre, a londoni konferencia során Libanon, Jordánia kapcsán születtek döntések, és azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy soha nem tudunk elég pénzt biztosítani ezekre a területekre. Mindenesetre mindent megtettünk annak érdekében, hogy a legszükségesebb területekre irányítsuk át a pénzeket. Ott vannak a palesztin menekültek is, követük azt a tervet, amely már a több éves pénzügyi keretben is jelen volt. Tehát itt nincsen csökkentés ezen program vonatkozásában. Végül pedig köszönetet szeretnék mondani Ártői úrnak még egyszer, hogy mennyire ragaszkodott az egyszerűsítéshez. Én magam személy szerint is ragaszkodtam ehhez, és a pénzügyi szabályok és egyéb szabályok területén a lehető legambíciózusabban törekszünk arra, hogy a fél éves értékelést, a félidős értékelést megragadjuk ennek lehetőségeit. És egységesebb rendszert alakítsunk ki a költségvetés végrehajtása érdekében. Maragall úr azt mondta, hogy a Tour de France első szakaszán vagyunk, lesznek még hegyek előttünk, de végül is a Tour de France sikeresen zárul, és remélem mindannyian csak győzhetünk, hogyha novemberben megállapodunk a költségvetésben. Köszönöm. Eh bien voilà qui est encourageant. Köszönöm, ez eléggé bíztató, mondja az elnök úr. Még a tárgyalások kezdetén tartunk. Köszönet az előadónknak. Nagyon gyorsan tisztázta a kérdéseket. Nagyon köszönöm, hogy mindannyian részt vettek ezen tájékoztatón, az első körön a 2017-es költségvetés tervezett megtárgyalásán. Thomas, Szony, Olbridge úr, el szeretném mondani, hogy óriási a koherencia a 2017-es költségvetés tervezett és a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata között. Ilyen költségvetéssel minden európainak el fogjuk tudni magyarázni azt, hogy mi is az európai költségvetés. Egyszerűen, és van egy aprócska dokumentum, amire utalnék, ez a költségvetésekről szól. Ayant dit cela, je m'assure qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être M. Gaillard pour... Nem tudom, Geyer úr kíván-e még szólni? hogy előzetesen levonja a következtetéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy lassan lezárhatjuk ezt az első eszmecserét. Bármilyen bölcsesség, amit meg tudnék osztani önökkel, azt majd legközelebb megosztom. Ilyen, ilyen. Hogyha nincs más kérdés, akkor berekeztem az ülést.